az Európai Parlament mandátumát ezért visszaadja. Padeónak és Dezi uraknak gratulálok megválasztásukhoz, és a parlament az, a megüresedett helyeket április 7-én és 9-én, illetve május 1-én fogja a nemzeti hatóságok felé hivatalos tájékoztatásban közölni. Az illetékes részt hatóságok Katrin Sachs asszonynal kapcsolatban elmondta, hogy 2014. április 17-én Pádatúr helyét veszi át a parlamentben. A hetes cikk érdekében eh, alapján a parlament befogadja ezt a helyettesítést, és Záx asszony április 7-től az Európai Parlament képviselőjévé válik a parlament, ezt tudomásul veszi. Üdvözlöm a kollégákat, az ügyrend harmados széke érdekében teljes joggal vehet részt a parlament ügyeiben és szerveinek munkájában. A